majd erről a pontról. Most pedig a következő napra mondjuk itt az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Az első téma az albinók helyzete Malaviban és más afrikai országban. Számos szerzőnk van, 8 darab szerző van. És elsőként Bodil Valero lesz az első másfél percre elnök asszony! en av tjugo tusen personer i världen har albinism och bara i nigeria. Ehm, két ehm, millió embert érint ez. ez a fajta diszkrimináció nagyon ehm, súlyos diszkrimináció afrikában a szahara alatti területeken de máshol is. úgy vélik, hogy eh, ezen személyek testrészei különleges erővel rendelkeznek. Ez tényleg szörnyű, hogy 21. században még eh, ilyenben hisznek emberek. Az ország próbálnak tenni eh, ez ellen, de nincs megfelelő szabályozás ahhoz, hogy megbüntessék az elkövetőket. Támogatni kell ezeket a személyeket. Nagyon sok ország próbál többet tenni, hogy ezeket a fajta gyilkosságokat, illetve a testrészekkel való kereskedést meg lehessen akadályozni. Sokkal inkább tudatosítani kell az embereket, informálni kell az embereket az albinizmusról, és arról, hogy miért van ez, meg kell védeni ezeket az albinó személyeket, akár rendőri támogatásra is szükség van, de a diszkriminációt, a szegénységet is le kell küzdeni. Köszönöm. Tak, thank you. Następne... Köszönöm szépen. Most a következő szerző következik. Valtmans képviselő. Két percre. Igaz. Köszönöm szépen. Elnagó úr, Raissa Ez egy név, ez a legutolsó áldozata ennek az erőszaknak. 12 éves kisfiúról van szó, akit elraboltak, megerőszakoltak, megöltek, és valószínűleg a csontjai vagy a haja miatt, mert abban hisznek, hogy ennek mágikus hatása van. Ez most történik. Az elmúlt kilenc hónapban Malávit ismételten érinti az ilyenfajta szörnyű cselekedetek sora az albinókkal szemben. Két embert meggyilkoltak, hetet diszkrimináltak, de tudják kollégák, hogy ez csak csúcsa a jéghegynek. Láthattuk azt, hogy 600 emberről van szó, akiket üldöznek, meggyilkoltak. Kedves kollégák, a, ezerből egy embert érint ez a az albinizmus Afrikában, meg kell védeni őket, nem arról van szó, hogy másképp néznek ki, nem lehet ezért őket meggyilkolni. Nem szabad azt a hozzáállást tanácsadunk itt, hogy ez messze van tőlünk, csak Afrikában történik ez. Nem. Azon kell lennünk, hogy 2017-ben megszűnjön ez a babona. Erre lehetőség van, jobb oktatásra van szükség, a bűnszervezetek, amelyek kereskednek a, a emberi ö, testrészekkel a, a, a szőke hajjal, mert úgy gondolják, hogy ennek máikus hatása van, ezt meg kell szüntetni. A diszkriminációt meg kell szüntetni. Kedves kollégák, kérem önöket, hogy érjük el azt, hogy itt a földön mindenki, akármilyen bőrszíne is legyen, joga legyen ahhoz, hogy megvédjék az emberi jogait. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Miguel Urbán Crespo képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagyon, nagyon sok eh, albino személy Malaviban, Burudiban és eh, Malaviban és Burudiban rendkívül sokan tűntek el, nagyon sok embert megölnek, elrabolnak, agressziót követnek el velük szemben, és nagyon sok olyan van, aki egész egyszerűen eltűnt. A malévi kormánynak mindenképpen bírói, illetve rendőri intézkedésekkel kell, hogy föllépjen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a donorországok, például az Egyesült Államok is számon kérje, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák Malaviban. De nem kérhetjük azt egész, nem, nem kérdezhetjük nem kérhetjük azt absztrakt módon, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Megfelelő gazdasági modellre van szükség. Sajnálatos módon a neokonolizmus, gyakorlat neokonolizmus miatt az emberek éhen halnak, az emberek az emberek sajnos nem jutnak hozzá a termőföldhöz, erdő kiírtásokról van szó. Nem csak a boszorkány üldözésről van szó, nem csak erről, hanem arról is, hogy itt nagyon komoly szegénységtől sújtott ez az ország, mindkét problémával tehát foglalkoznunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen Urbán Crespo úr, mondja az elnök. Most pedig Tunek Elám következik. Parancsoljon. Egy perce van. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony. Afrikában az albinók ellen nagyon komoly diszkriminációs problémákról beszélhetünk. Tavaly 172 albinót gyilkoltak meg, több mint 300-at támadtak meg. Malaviban egy új gyilkosság hullám kezdődött el idén, a helyi igazságügyi szolgáltatás nem tudta ezek, ezt a rendkívül sérülékeny kisebbséget megvédeni a különböző gengektől felhívjuk a malavi hatóságokat arra, hogy tegyenek meg mindent, hogy az albinó polgáraikat megvédjék. Egyértelműen erőteljes állami garanciákra van szüksége ezeknek az embereknek, hogy megvédjék őket. Tanzánia és Mozambik már elkezdte különböző tevékenységek, különböző cselekvési programokat, oktatnak, tájékoztató programokat tartanak, és ennek már vannak is eredményei. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szolja Poszt képviselő következik. Másfél percre. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Svédül fogok beszélni. Tisztelt kollégák, tisztelt Jurova asszony nagyon sürgős ügyről van szó, és ezt teljes mértékben támogatom. Támogatom Malawiban és más afrikai államokban élő albínókat. És hogy hogyan is alakul a helyzetük? Megölik őket, diszkrimináció áldozatai, napi szinten kell szembenézniük ilyen jellegű problémákkal és még azokat sem hagyják békén, akiket megöltek, hiszen a testrészeikkel kereskednek. Akárhova mennek, az albinók élete veszélyben van. A nők és a gyermekek még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A gyermekeket fölvágják, és a testrészeiket eladják. Mit tehetünk egy ilyen szörnyűséges helyzetben? Több jogszabályra van szükség, illetve a jelenlegi jogszabályok megfelelő betartására illetve megfelelő rendőri elő, erőforrásra. Az Európai Unió nem hunyhat szemen, szemet ezelőtt a probléma előtt, eljött az idő, hogy valóban érvényesítsük akaratunkat, föllépjünk, és a strukturális diszkriminációval szemben föllépjük, szakértelemre van szükség, nem hagyhatjuk, hogy pusztán a bőrük színe miatt az embereket megöljék. 2017-et írunk. Malawiban, illetve más afrikai országokban meg kell védeni azokat, akik ezen területeken élnek. Feladatunk, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Köszönöm. Charles Tenök következik. Elnök úr, a Malawiban egy igazi tragédiát jelentenek. Emlékszem, hogy beszéltünk Tanzánia esetében is ugyanerről tíz évvel ezelőtt. Az albinók megölése, és főként a gyerekek megölése testrészeikért még mindig nagyon sok afrikai államban, Malévin kívül is növekedett. Más országokban, Burundiban, Kenyában, Nigériában és Zambiában is jelentettek ilyen esetekről. Nem ismerik a, a orvosi hatásait sem ennek az albinizmusnak, ki vannak téve a bőrráknak, de sok ember úgy gondolja, hogy a testrészet gyógyító hatással bírnak. Én Üdvözlöm azt, hogy szélreállították a büntető tevékenyet Malaviban, és azt is üdvözlöm, hogy 2017-21 vonatkozólag az Afrikai Unió és az ENSZ közös úti fogadott el, hogy az albinokkal szembeni um, diszkriminációt csökkentsék. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Tanok. Köszönöm szépen, Tanok úr. Most pedig Koráó úr kapja meg a szót. Thank you, Mr. President. Ma- Köszönöm szépen, elnök úr. Malawi és, Malawi és más afrikai országok az emberi jogokat súlyosan megsértik, az albinokkal szemben téves elképzeléseik vannak erről az igazán ritka genetikai betegségről, nagyon sok a mítosz, illetve az elképzelés arról, hogy milyen varázserővel rendelkeznek az albinok. Az albinokat sokszor az albinokat sokszor megerőszakolják, ellopják őket, elrabolják őket meg, gyilkolják őket. A kormányok nehezen tudnak eleget tenni annak a követelménynek, hogy megállítsák ezeket a gyilkosságokat, illetve hogy az elkövetéket felelősséggel eh, állítsák. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió segítse ezeket a kormányoknak, hogy hatékony szakpolitikákat alakítsanak ki, illetve hogy foglalkozzanak az albinok különleges igényeivel finanszírozásra, illetve technikai segítségnyújtásra van szükség. Úgy gondolom, hogy egy helyi task force-ot kell kialakítani a rendőrségen belül, föl kell deríteni ezeket a bűncselekményeket. Szerintem ez egy jó módszer lenne. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, Korrá úr. Most pedig Mário Borgéció következik. Két perce van. Köszönöm, elnök úr. Ez egy tabu téma. Már nagyon sok éve nem lehetett erről beszélni több parlamenti képviselő is, jó magam is, régóta szerettük volna, hogyha erről a kérdésről végre beszélhetünk, mert évek óta próbáljuk ezt a kérdést napirendre tűzni. Ezt tabunak nyilvánították, ez egy nagyon kényes kérdés volt, komolyan sose foglalkozott ezzel a problémával senki. Az afrikai kormányok, akiket ugye közvetlenül érint ez a kérdés, ők sem nagyon tették ezt meg. 27 olyan afrikai ország van, szubszaharai ország, amelyeket érint ez a probléma. Ez egy súlyos probléma, a legnagyobb a probléma Malawiben. Materika elnök úr ugyan fellépett, de konkrétan nem sokat tesznek azért, hogy az albino testrészekkel kereskedő személyeket felelősségre vonják. Ez egy tabu, ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. Ez az üldöztetés egyik legsúlyosabb embertelenebb módja. Amikor az emberi jogokról vitatkozunk, mindenképpen hamarabb, tehát a csütörtöki vitanapokon sokkal hamarabb kellett volna felhozni napirendre tűzni ezt a kérdést. Itt valójában fehér ellenes rasszizmusról van szó de hát ezt is nehéz kimondani, egyeseknek nehéz ezt hallani. Ezek rászoruló személyek, ezeket a személyeket meg kell védeni, és úgy gondolom, hogy konkrét fellépésre lenne szükség. Európának sokkal erőteljesebben kéne hallatni a hangját, az ENSZ-ben is, de az Afrikai Unióban is. Az Afrikai Uniónak sok indoka van arra, hogy miért kéne meghallgatni az Európai Uniót, és nagyon jó lenne az is, hogyha közvetlenül az érintett kormányokkal felvenni az EU-val kapcsolatot, és, eh, meg, és véget vetnénk végre ennek a szégyenletes csempészetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Borgézió úr, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Bogdán Venta úrnak egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, évek óta visszatér ez a téma, ez a stigmatizáció az albinokkal eh, szemben. Már a múlt egy is beszéltünk erről a témáról. Nincs eh, megfelelő védelmi rendszer ezen személyek számára, amelyekkel megfelelő mechanizmus lehetne biztosítani számukra, például a rehabilitációra is. A Maláviában élő albinok vagy a Tanzániában, Mozambikban élő személyeket e, e, elrabolják, megcsonkintják, és e, ez korlátozza a biztonság érzetüket, nem férnek hozzá az egészségügyhez, az oktatáshoz. A cselekvési terv keretén belül Kellam úr erről beszélt, már volt egy ilyen terv, amit elfogadtak, és fontos ennek keretén belül, hogy az országok konkrét stratégiát dolgozzanak ki ahhoz, hogy az oktatáshoz hozzáférjenek, és hogy legyen felvilágosítás ebben a témában. A civil társadalmi szervezet nagyon fontos szerepe van ebben. Köszönöm szépen, Szeszik Esetű Kienge asszony következik. Per favore, un minuto e mezzo. Másfél perc van. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az albinók drámája drámáját kevesen ismerik, de minden évben több száz áldozata van ennek a problémának. Ez egy örökletes genetikai állapot vagy betegség, és nagyon fontos az, hogy ezt egészségügyi módon is kezeljék. Bizonyos előrelépés történt néhány országban, például Tanzániában. Politikai inklúziós politikát folytatnak, tehát valami azért megmozdult. Az Európai Unió tájékoztató kampányának is köszönhető ez részben, illetve az Afrikai Unió és az ENSZ fellépésének ez egy pozitív jel. Illetve a egyes afrikai vezetők is konkrétan felléptek. Nagyon fontos az, hogy minden egyes állam megvédje a polgárait, ez az egyik első számú kötelessége. Ide tartoznak a védelemre szoruló kisebbségek is. Az albinókra ez mindenképpen vonatkozik. Őket is meg kell védeni, az élethez és a személyes biztonsághoz való jogokat garantálni kell. Elfogadhatatlan, hogy extrém erőszakkal támadják meg ezeket az embereket, illetve kirekesztettséget szenvednek meg. Azt gondolom, hogy csak egy kulturális paradigmaváltás segíthet ezen a problémán. Az iskolákban kell elkezdeni ezt a kérdést, illetve a régi gyakorlatokat kell mindenképpen megváltoztatni. A modernitásra van szükség. Az albinók az albinókat nem fogjuk elfelejteni, és nem fogjuk őket sorsukra hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kiengi asszony pan Most pedig Pospisil kolléga egy perc. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já se... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretném támogatni az előttem szólókat felszólalásomban. Szerintem nagyon is helyes, hogy ebben az állásfoglalásban elítéljük az afrikai albinók elleni gyakorlatot, és valóban helyes az, hogy részletesen leírjuk azt, hogy mivel kell szembenézniük az albinoknak Afrikában, illetve konkrétan Malawiban. Nagyon is deskriptív jellegű tehát ez a leírás, és jó lenne, hogyha az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió végrehajtó szerve végig gondolná, hogy hogyan lehetne nyomást gyakorolni az afrikai országokra, konkrétan ebben az esetben Mal- Malavira, és hogyan tudnának védelmet nyújtani az albinoknak. Itt látjuk, felsorolva, hogy milyen atrocitások érik ezt a népcsoportot, ez pedig itt a 21. század feladatunk, hogy megvédjük őket. Köszönöm szépen, most pedig Hetman képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Az albinók helyzete Afrikában különösen döbbenetes, hiszen középkori gyakorlatot látunk, nem pedig a mostani időszak gyakorlatát. Azt gondolják, hogy mágikus hatalommal rendelkeznek, ezek az albínók, és több tízezer dollárért adják el testrészeiket. Ezek az albinók veszélyben vannak, tehát élet-halál kérdése ez, és megtámadják őket, a betegeket is. Oda kell figyelni a tájékoztatásra, a képzésre, meg kell győzni a lakosságot arról, hogy az albénok nem rendelkeznek varázs hatalommal, és emellett nagyon fontos, hogy az albinok életkörülményeit javítsuk, hozzáférjenek az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, illetve a pszichológiai szolgáltatásokhoz is. Nem, nem lehet bezárni őket. Köszönöm. Jáljon. Köszönöm szépen. Spontán hozzászólások következnek. Fária úr parancsoljon egy perc. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Egy évvel ezelőtt elfogadtunk már egy állásrólást az albinokkal szembeni emberi megsértésekről, főként Malawiban. Tanzániában, Mozambikban is történnek hasonló esetek, főként a gyerekeket érinti ez súlyosan, bűnözők kezébe kerülnek gyakran, nincs megfelelő rendőri védelem számukra, és ezek a bűnözők a babonából élnek. El kell ítélni az albinok elleni diszkriminációt, tenni kell valamit, ezzel ellen fel kell lépni oktatásra van szükség, felvilágosításra van szükség, tenni kell a babona ellen. Köszönöm szépen, Kapudor. Következik egy perce van. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr az emberek, az albinokat kirak, kirekeztik, megcsonkítják őket, meggyilkolják őket. Nos, ilyen helyzetben kell élniük az albinoknak sok esetben, a, sok országban, a szubszaharai Afrikában és a világ más részein is. A legsősebb a helyzet Malawiban. Nagyon sok embert érint az albinizmus, ezeket az embereket nagyon sokszor meggyilkolják, megerőszakolják őket, illetve megcsókítják őket. Az Amnesty International nek van egy jelentése, We're not animals to be hunted. Nos, ez a jelentés pontosan, pontos adatokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy hány albino esik áldozatául az hasonló gyakorlatnak. Nagyon fontos az, hogy a kormányok garantálják az albínó személyeknek a jogaikat is, és védelmet biztosítsanak nekik. Ezeknek az országok, ezekben az országokban, ahol ezeket a bűncselekményeket elkövetik, legfőképpen Malavira gondolok, tehát elengedhetetlen, hogy az élethez való jogukat, illetve a személyes védelmüket biztosítsák az albinok számára. Köszönöm szépen, Marias kolléga egy Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, támogatom az állásfoglalást, és alá is írtam. Az albinókat üldözik, mintegy 20 ezer emberről beszélünk. Őket meggyilkolják, megcsonkítják, és embertelenül bánnak velük. Ez nem csak Malambiban van így, hanem nagyon sok más afrikai országban is. És azok a nők, akik albinó gyereket szülnek, elhagyják gyermekeiket. Ennek hátterében téves hiedelem áll, úgy gondolják, hogy az albinók testrészeit föl lehet használni például varázsszerek készítésére. Ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni, hiszen vannak olyanok, akik vadászák az albinókat életvitelszerűen, kriminalizálni kell ezt a gyakorlatot, ugyanígy Nigériában és Kenyában is föl kell hívni a hatóságok figyelmét, hogy védjék meg az albinok. Kelly úr, egy perc van önnek is. Magrúton I Köszönöm szépen, nagyon súlyos helyzetben vannak a Malawiban, Tanzaniában és más afrikai országokban az albénok hiszen stigmatizálják őket, eladják testrészeiket, és az albénok szörnyűséges áldozattá válnak, izolálják őket, erőszak éri őket, és sértik az emberi jogaikat. Ezért sürgősen fölhívom az érintett országok a kormányát arra, hogy szolgáltassanak igazságot, és ne engedjék a büntetlenséget. Nagyon fontos, hogy a közegészségügy, illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőek az albinok számára, és támogatják őket. Az Európai Unió kiáll az emberi jogok mellett. És szeretnék gratulálni a képviselőknek az itteni felszólalásaikhoz, illetve a munkájukhoz, melynek segítségvel ennek a gyakorlatnak véget kívánnak vetni. Köszönöm szépen, Dellanó képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az albinok sokszor pokoli körülmények között kénytelenek élni. Nos, Malaviban különösen súlyos a helyzet, és eh, más afrikai országokban is. Az államok feladata az, hogy tájékoztassa a polgárokat, tájékoztató kampányokat hajtson végre, de nagyon fontos az is, hogy ezeket az, az is, hogy az idejét múlt hiedelmeket el hiedelmek ellen fellépjen, és megvédje ezeket az embereket. Sok esetben babonákról van szó, azt gondolják például az emberek, hogy az éjszer gyógyítja az, hogyha valaki szexuális kapcsolatba lép egy albinóval. Gondolják csak ezt el. Nagyon sok albino esik áldozatául hasonló meg hasonló támadásoknak, és nagyon sokszor az iskolákban is az albino gyerekek szörnyűséges dolgokat élnek meg. Nagyon fontos tehát a tájékoztatás, ez a fenntartható megoldás kulcsa, és természetesen az államok feladata az, hogy megvédjék lakosaikat, polgáraikat. Köszönöm szépen! Polcsák úr az utolsó hozzászólás parancsoljon pane předsedající köszönöm szépen hogy szót kaphattam elnök úr ebben ez a kérdés rendkívül megdöbbentő több száz eset ismeretes csak a szöveget olvasván arra jöttem rá hogy a hogy hogy ez nem lehetséges, hiszen a 21. század nem a középkor. A oktatással lehet a legjobb a babona ellen fellépni, de ez hosszasan tart. Persze, hogy oktatni kell az embereket erről, de szerintem meg kell védeni a lehető leghamarabb eh, az albinókat. Úgy gondolom, hogy elrettentő büntetésre van szükség, a kormányoknak kell megvédeniük ezen személyeket, csak így lehet fellépni ezen babona ellen, ez a fajta gondolkodásmód ellen, amely a középkorból fakad. Köszönöm szépen, Jurova. Biztos asszony következik, parancsolja. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselők, örülök annak, hogy hozzászólhatok ebben a nagyon jelentős emberi kérdésben. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy nagy mértékben megnőtt az albinokkal szembeni emberi jogi sértés Malaviban és más országokban. Ezek a diszkriminatív jellegű fellépések magukba foglalják az, az emberrablást, a gyilkosságot. Tavaly beszéltünk erről a témáról, és számos kritikus intézkedést is megfogalmaztunk. Ezek az intézkedések továbbra is fontosak. Pontosan ezért az Európai Unió kapcsolatban áll az érintett országokkal, kérvén azt, hogy vigyék meg ezeket a személyeket, és ösztönözzék az azt is, hogy az elkövetőket állítsák bíróság elé. Ez az kell, hogy határokon átnyúlóan is tevékenykedjenek, hiszen a probléma regionális dimenzióval rendelkezik. Ugyanakkor támogattuk azt is, hogy a szociális stigmát meg lehessen szüntetni az albinizmussal élőkkel szemben, és arra is próbáltunk rámutatni, hogy szükség van arra a szociális egészségügyi és pszichológiai szempontból támogatást igényelnek. Hosszú távú elkötelezettségre van szükség minden szereplő részvételével, beleértve ebbe a civil társadalmat is, amelynek ugyancsak nagy szerepe van abban, hogy szembenézzen azon ö, hiedelmekkel, amelyek a babonákat táplálják. Pozitívabb szempontból a nemzetközi közösség is egyre inkább fellép ezen helyzettel szemben. Június 30-án volt az albinok nemzetközi napja, és ki nevezték az legelső ENSZ független szakértőt, aki az albinók emberi jogaival foglalkozik, és ez nagyon fontos lépés a figyelemfelkeltés irányába. Az érintett kormányok egyre inkább elismerik azt, hogy milyen mértékű a probléma. Ez is pozitív első lépés. Készen állunk arra, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk a partnereinkkel, az EU delegációk által, továbbra is támogatjuk a helyi civil társadalmi kezdeményezéseket. A célunk az az, hogy az albinizmussal élő személyek teljes lehetőséget kapjanak arra, hogy méltóság teljesen élhessenek erőszak, illetve diszkriminációmentesen élhessenek. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Nyolc állásfoglalásra, induló, állásfoglalásra vonatkozó javaslatot kaptam. Lezárom a vitát, és a mai napon fogunk szavazni erről a